bizottság együtt tovább lépjen e stratégia terén. Köszönöm. Köszönöm, Dali úr. Ezzel a vitát lezártuk, és szerdán 12.30-kor fogunk szavazni erről a jelentésről. Most pedig áttérünk a következő jelentésre. Koch úr és Senalová asszony jelentése elsegélyhívás új 112-es szolgáltatása a polgárok számára minden előadónak négy perce van. Elnök asszony! Sok száz ember élhetne még, vagy nem lenne fogyatékos, hogyha a balesetük után azonnal az úgynevezett arany órán belül orvosi segítséget kaptak volna. És sokkal közelebb lennénk ehhez a célhoz. Az e segélyhívás nem tudja megakadályozni a baleseteket. Súlyos baleset esetén fel lehet hívni egy számot. Természetesen védeni kell ezt bagatel esetektől, hogy ne lehessen visszaélni a rendszerrel. Tehát hogyha nem lehet visszahívni a hívót, akkor az orvosokat, az életmentőket úgy küldik a helyszínre, hogy nem rendelkeznek megfelelő információkkal, sőt lehet, hogy vaklárma volt. Az E segélyhívó rendszer nyugodt, amíg a gépjárművek nem észlelnek balesetet. Így az adatvédelem tekintetében is sokkal fejlettebb technológia, mint egy mobiltelefon csak is amennyiben szenzorokkal vagy kézzel kapcsolják be a rendszert, akkor válik aktívve. Minimális adatmennyiséget tartalmaz. Egész Európában egységesek az előírások, hogy ezeket a hívásokat segélyhívásként fogják fel. A tagállamoknak pedig a mentő hálózataikat, ennek megfelelően kell majd átalakítani. Reméljük, hogy az e-segélyhívás a 112-es számon alapul, tehát ingyenes az egész Európai Unión belül működik, és a szomszédos harmadik országok segélyhívó rendszereivel interoperábilis. Így eh, egy semleges rendszeren nyugszik. Más intelligens közlekedési szolgáltatásokat is lehet így később kialakítani, mint például torlódások észlelését, vagy szabad parkolóhelyek észlelését. Ez a 112-es szám tehát nagyon nagy haladást jelent. A felhasználók dönthetnek amellett, hogy vállalják-e a rendszert. Természetesen ez költségekkel is jár. Amennyiben más szolgáltatásokat is igénybe kívánunk venni, mint például autó vontatást. Hogyha a gépjárművezetők óhajtják ezt a rendszert, és a fogyasztói szervezetek is támogatják, akkor nem szabad itt késlekednünk. Remélem, hogy támogatni fog holnap a ház. Szenalova. Köszönöm, Szenalova asszony a szó. Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, a gépjárművekben a kötelező felszereléseknek a bevezetése, az mindig vitára ad okot. Amikor kötelezővé tették a biztonsági övet a 70-es években, és további biztosítási kiegészítéseket javasoltak, ami a már ismert légzsákot, akkor az hatalmas vitát váltott ki. Úgy gondolom, hogy a passzív védelmet az európai utakon nagyban fogja növelni a mostani javaslat az elektronikus segélyhívó rendszernek a bevezetése. Ez gyakorlatilag leegyszerűsítve nem más, mint egy olyan, önök számára már természetes biztonsági berendezés, a légzsák, amely automatikusan működésbe lép, akkor, hogyha valamilyen veszélyhelyzet áll elő. Ugyanis egy ütközés után automatikusan és haladéktalanul informálja ez a rendszer a mentés irányítókat a balesetnek a helyéről, annak koordinátáiról, anélkül, hogy nyelvi akadályokat kellene leküzdeni ehhez a gépjármű vezetőjének évente 200 ezer embernek az életét lehetne megmenteni, vagy lehetne elkerülni a fogyatékosságát, hogyha a gépelműveknek legalább az 50%-a ilyen eszközzel lenne felszerelve. Ez nem kérdés. Azonban ez a rendszer nem működik. Az európai szerte bevezetendő elektronikus segélyhívó rendszert 2002-ben a szakértők már a közúti biztonság elérésének egyik fő prioritásaként mutatták fel. És a tanulmányok bemutatták azt is, hogy ennek a rendszernek a bevezetése csökkentése jelenleg nem működik. Csak a gépjárműveknek a 0,5%-a, különösen a luxus gépjárművek vannak felszerevezve az automatikus segélyhívó rendszerrel. Tehát egy olyan rendszerrel, ami ehhez hasonlít. Ugyanakkor ez nem rendelkezik teljes Európára kiterjedő lefedettséggel az Európai Bizottság az elmúlt évben három dokumentumot mutatott be ennek az elektronikus segélyhívórendszernek a kötelező bevezetésével kapcsolatban, ugyanakkor ez, ezek közül csak egyet hozott nyilvánosságra. 2011-ben az az ajánlás érkezett, hogy olyan rendszer legyen kialakítva, ami a mobilhálózatra épül. Ezen kívül az elektronikus segélyhívó rendszerrel kapcsolatban a második dokumentum a rendelet nem fogalmaz meg megfelelő javaslatokat. Tehát itt mindenképpen jogszabályi kényszert kell kialakítanunk ennek a segélyhívó rendszernek a bevezetésére. Én meg vagyok győződve arról, hogy holnap egy közös álláspontot fogunk tudni kialakítani és bemutatni valamennyi szakbizottság részvételével, és az Európai Parlament a elektronikus segélyhívási rendszer kötelező bevezetésére áldást adja. Én szeretnék a bizottság felé egy erős jelzést küldeni, amely azt mutatja, hogy a további késlekedés ezen a területen elfogadhatatlan számunkra. Fontos az, hogy a polgárok 2015-től fogva a 112-es szolgáltatás, segélyhívó szolgáltatást Európa szerte egységesen használhassák. Fontos, hogy ez térítésmentes, Európa szerte rendelkezésre álló és márka független módon valamennyi gépjárműben rendelkezésre álló rendszer legyen. Zárásképpen pedig azt szeretném elmondani, hogy köszönetet mondok Dieter Kochnak, a társelőadónak, a munkatársainknak, a titkárságnak és valamennyi együttműködőnek, aki lehetővé tette, hogy ebben a remélhetőleg kiegyensúlyozott jelentésben megfelelő ajánlásokat fogalmazzuk meg. Most azonnal a kesdiájra térünk át. Túl sok kérés érkezett, hozzászólási kérés, ezért nem tudjuk mindenkinek megadni a szót azoknak, akik kérték, de Rojtova asszonynal kezdeném. Köszönöm szépen, elnök asszony. Orvosként tudom, hogy rendkívüli helyzetekben másodpercek döntik el, hogy meg tudjuk-e menteni egy ember életét. Éppen ezért évek óta követeljük az integrált segélyhívó rendszernek a kiterjesztését az Európai Unió egész területére. Ez a rendszer nem csak azt teszi lehetővé, hogy gyorsabban és pontosabban reagáljanak a mentő szolgálatok, hanem azt is szolgálhatja a jövőben, hogy torlódások alakuljanak ki vannak olyan gépjárművek, ahogy elhangzott, amelyek már régóta lehetővé teszik ennek a szolgáltatásnak az igénybevételét. Németországban például már a mentőszolgálatok eh, rendelkeznek majd ezzel a rendszerrel és a gépjármű ipar, illetve a távközlési ipar számára kötelezővé válik ennek a rendszernek a beépítése. Az összeurópai rendszer, amely ingyenesen, térítésmentesen fog rendelkezésre állni határokon átívelően, ez egy további példája lesz annak a többlet értéknek, amit az európai integráció mutathat a polgárok számára. Madame Zita Gurmai. Gurmai Zita asszony a szó. Dear colleagues. Köszönöm, kedves kollégák, először is köszönöm az előadónak és a kollégáknak az együttműködést. Közös célunk, hogy életmentő rendszereket vezessünk be 2015-ig. Az óhajom az, hogy modell legyen ez. Most az EU-ban a személygépkocsiknak csak 1%-át szerelték fel életmentő eszközökkel, és évente 2500 évet le, 250 ezer életet lehetne megmenteni. Ez a szocialistáknak az az álláspontja, hogy be kell vezetni a 112-es segélyhívószámot, számot, és ezért a az ep mindent meg kell tenni azért, hogy 2015-ig ez kötelezően be legyen vezetve az összes tagállamban, és ehhez egyaránt minden EU állampolgár hozzáférjen, legyen ez kosz szolgáltatás. Köszönöm, Sinclair asszony a szó. Nincs itt, akkor Záborszka asszonyhoz fordulunk. Ďakujem, pán predseda. Vieme, že správa pojednáva o veľmi dôležitom problému. Köszönöm. Nagyon fontos témáról van szó, hiszen ez az új rendszer lehetővé tenni azt, hogy számos európai polgár életét vagy egészséget megmentsük. Az egész Európára kiterjedő rendszer pedig azon múlik majd, hogy mennyire felelősek itt az európai szereplők. Itt eh, szeretném felhívni a figyelmet a szlovákiai helyzetre. Nagyon fontos eh, a tapasztalataink alapján a képzés, hogy eh, mindenki tudatában legyen ezzel a rendszerrel. A mentőket nyelvoktatásban részesítik, az Európai Unió hivatalos nyelveit, illetve helyi nyelveket tanulnak. Ezen kívül számítógépes és kommunikációs ismeretekben is részesülnek. Most pedig Prendergast asszony kap szót. A közúti balesetek mindenhol szedik az áldozataikat. Az e-segélyhívás pedig nagyon nagy segítséget jelentene. Tíz éve prioritás az Európai Unióban ez az e-segélyhívás, azonban nem sikerült csökkenteni a közlekedési balesetek áldozatainak a számát. Nagyon fontos, hogy elterjesszük ezt az életmentő technológiát. Tehát eh, szeretném a jelentés szerzőinek kifejezni nagyra becsülésemet, hogy 2015-ig eh, szeretnék ezt a rendszert bevezetni. A bizottság hozzáállása is hozzájárul ahhoz, hogy mindenki profitáljon ebből az elsegélyhívó rendszerről. És reméljük, hogy kevesebb élet szűnik meg. Remélem, hogy a bizottság javaslata csökkenti a halottak számát. Köszönöm szépen! Most Cikkel asszony kap szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az Európai Unióban 31 ezer ember halt meg, és másfél millió ember sérült meg a baj közlekedési balesetekben. Az e-segélyhívás csökkenteni a mentők reakció idejét. Amennyiben beépítünk egy magánsegélyhívó rendszert, vagy egy állami segélyhívó rendszert, ahol nincsen magán segélyhívó rendszer, ez a döntési lehetőség. Szerintem az e-segélyhívó legyen kötelező jellegű. Hogy az Európai Unióban támogassuk az innovációt. Az EGNOS és a Galileo rendszerek is jelentősen hozzájárulhatnak a közlekedési problémák csökkentéséhez. Azonban mindenek előtt arra lenne szükség, hogy megfelelő információs kampányaink legyenek az segélyhívos. Most pedig átadom a szót Pajcsevszka úrnak. So, uh, now we can close the catch Most lezárhatjuk a spontán felszólalások sorozatát, és Kallas biztosnak adom meg a szót, aki a bizottság nevében lezárja a vitát. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, köszönetet mondok az Európai Parlamentnek, és külön a TRAN és az IMPO bizottságoknak, valamint a az előadóknak, Szenálová asszonynak és Koch úrnak, ezért a kitűnő jelentését az elsegélyhívásról az intelligens közlekedési rendszerekről szóló irányelv egyik fontos része az elsegélyhívás, és ez a mentés gyorsaságát, hatékonyságát segíti. Egész EU szintjén szeretnénk bevezetni az elsegélyhívást, az új 112-es szolgáltatást. A bizottság ezen már néhány éve dolgozik, azért, hogy ezt közelebb hozza Európához ezt a lehetőséget a parlament hozzáállását üdvözlöm. Önök holnap fognak erről szavazni. 2011. szeptemberében a mobil üzemeltetőkkel kapcsolatosan hoztunk rendelkezéseket, és ez az új lépés 2015-ig igen jelentős további lépés lesz most foglalkozunk azzal, hogy milyen eszközt építsenek bele a személygépkocsikba. A következő hónapokban megjelenik majd ez a javaslat. A bizottság az ITS irányelv keretében kívánja ezt pontosítani, és a szakértők segítségével szinte már a végére jutottunk ennek a munkának. Holnap lesz az utolsó szakértői találkozója a bizottságnak e témában. A cél az, hogy az elsegélyhívás a 112-es szám alapján harmonizált szolgáltatás legyen. Világos jelet küldünk az érdekelt feleknek. A kötelező bevezetés költség szempontjából hozzáférhető lesz, a méretgazdaságosságot támogatja, nem csak az európai állampolgárokat, hanem az európai vállalkozásokat is segíteni fogja ezt. Mindent megteszünk azért, hogy az elsegélyhívás sikerüljön valóban megvalósítani, bevezetni a kötelezővé tétel dátumával összhangban. Ahogy a jelentés javasolja, a bizottság támogatja a felkeltő tájékoztatási kampányokat is azért, hogy megfelelően alkalmazzák az elsegélyhívást. Biztosítani akarjuk azt, hogy a fogyasztók szabadon választhassanak, és szabad legyen a verseny, és a bizottság megtesz mindent azért, hogy az elsegélyhívást bevezessük, és biztonságosabbak legyenek az utak, és az értékes életeket pedig megmentsük. Köszönöm, biztos úr, most ezt a vitát lezárom, holnap 12.30-kor lesz erről a szavazás. Most áttérünk következő jelentésre Rudi Kratza Cagropoló asszony dolgozta ezt ki, az Európában történő befektetések